So good afternoon, colleagues, and welcome back after the summer break. Kedves kollégák, mindenkit szeretettel üdvözlök. Azt hiszem, hogy ez az első ülésünk a nyári szünet után. Mindenki láthatja a napirendet. Szeretném megkérdezni, hogy el tudjuk-e fogadni a napirendet. Igen? Rendben van. Tulajdonképpen elnöki közleményeim nincsenek mert a legutóbbi DROA ülés után nem volt már Strasburgi ülés, úgyhogy nincsenek sürgősségi kérdések. Nézzük um, az ülések jegyzőkönyvét, március 22, június 8 és június 21-22. Ezeknek az üléseknek a jegyzőkönyvét kell elfogadnunk. Biztos vagyok benne, hogy mindenki átolcettig elolvasta őket, van esetleg ellenvetés? Nincsen. Akkor lépjünk tovább, és kezdjük meg az első érdemi napirendi pontot a DROA bizottság Fülöp-szigetekre indított küldöttségének jelentéséről van szó. Július 17-21 között Szaraja Post vezette a delegációt, melynek tagjai Kósa Ádám, József Feindholzer, a szocialistáktól Rike Carson, ECR, úgy látom, hogy itt van. Ők voltak tehát ennek a küldöttségnek a tagjai. Ami a parlamentet illeti, szeretném még elmondani, hogy nagyon nehéz volt megszervezni ezt a kiküldetést, ugyanis nagyon sok levelet küldtünk a Fülöp-szigetegi hatóságoknak, hogy elő tudjuk készíteni ezt a kiküldetést, de semmilyen választ sem kaptunk. Aztán a szenátus elnökének is írtunk levelet, valamint a külügyminiszternek is, hogy tájékoztassuk őket erről a küldöttségről, de tőlük sem kaptunk választ. Ezek után valóban nehéz volt megszervezni ezt a küldöttségi utazás, de úgy döntöttünk, hogy mindezek ellenére szükség van erre a kiküldetésre, és úgy döntöttünk, hogy folytatjuk a szervezést, és sor kerül erre a kiküldetésre. Úgy gondolom, hogy nagyon érdekes programon vehettek részt azok, akik ott voltak, úgyhogy akkor meg is adom a szót először is Szorájának, utána természetesen a többiek is hozzászólhatnak majd. A külügyi szolgálat, ha jól gondolom, nem kér szót. És a Fülöp-szigetek nagykövetségének képviselőit is szeretettel üdvözöljük a mai ülésen. Természetesen ők is szót kapnak. A szabály nálunk az, hogy maximum három percben. Szorája lesz az első. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, nagyon érdekes tapasztalat volt ez az utazás, és tulajdonképpen pozitív tapasztalat volt számomra, hogy vezethettem ezt a delegációt. Nagyon örülök ennek. Annak is nagyon örültem, hogy a kollégák velem jöttek, az ő munkájukat is nagyra értékelem. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos és nagyon hasznos kiküldetésről volt szó. Mint ahogy az imént is elhangzott az elnöktől, az elején nem volt könnyű ezt a delegációt megszervezni, de aztán végül is szerencsére mégiscsak sor került erre. Hétfő délután 5 órakor kezdődött a program. A delegáció vezető Matthias Lenz vezetésével, illetve más Európai Uniós delegációvezetők vezetésével. Matthias Lenz remek munkát végzett, és mindenben segített minket. Három napot töltöttünk ott, találkoztunk Ramon Lópezzel a kereskedelmi kérdésekben, Szilvesztre Bellóval, a munkaügyi kérdésekben, és Cayetano úrral, Alan Péter Cayetanoval, valamint a szenátus elnökével, Aquilino Pimentellel, és Riza Hontaverus szenátorral, és Szeretesz püspökkel is. Ezen kívül találkoztunk bloggerekkel, nemzetközi szervezetek képviselőivel, emberi jogi képviselőkkel és civil szervezetekkel, valamint az UNHCR képviselőjével, az UNICEF képviselőjével, és minden egyes partnernek ugyanazt az információt juttattuk el, vagyis azt, hogy nagyon fontos, hogy a mindkettőnket érintett kérdésekben együtt tudjunk működni, és hogy jobban megértsük a Fülöp-szigeteki kérdést, és hogy el tudjuk mondani a véleményünket. Delima szenátorral is találkoztunk, akit a Nemzeti Rendőrségi Fogvatartó Központban tartanak fogva, két órán keresztül beszélhettünk vele. Ezen kívül találkoztunk egy olyan, vagy ellátogattunk egy drogávonó központba, amely Európai Uniós pénzekből is működik, valamint egy fiatal bűnelkövetők számára létrehozott börtönt is. Mint azok a kérdések, amiket megvitattunk, vonatkoztak a, a drog elleni fellépéssel, a statárium jellegű kivégzésekkel, a gyermekek büntetőjogi felelősségének 15-ről 9 évre történő csökkentéséről, illetve a gyermekek elleni bűncselekmények és a gyermek abúzus tekintetében. Úgy gondolom, hogy nagyon konstruktív párbeszédet folytattunk velük, és felhívtuk a figyelmet a statatóriumi jellegű kivégzések nagyon magas számára. Agasztónak találjuk a büntetőjogi felelősség 15 évről 9 évre történő csökkentését, és azt is, hogy szóba került a hogy szóba került a halálbüntetés visszaállítása, ezen kívül a benszülött lakossággal kapcsolatos kérdések, valamint a gyermekmunkával kapcsolatos kérdések, a GPS plusz státusz is természetesen szóba került, valamint a muszlim lakosság jogainak kérdése. A delegáció beszélt a drog kérdésről természetesen, és hát mindegyen elismerjük, hogy nagyon nehéz helyzetben van a Fülöp-szigetek, és nagyon sok droggal kapcsolatos letartóztatást tapasztaltunk. Sok esetben nem működnek a független igazságszolgáltatási vonalak, és szükség lenne arra, hogy legyen egyfajta megfigyelő központ, amely a büntetlenséget maximálisan felszámolja a droggal kapcsolatos bűncselekményeknél. A megelőzés szintén rendkívül fontos lenne, valamint a fiatal bűnelkövetőkkel kapcsolatos fellépések. Olyan központokra van szükség, amely segítséget nyújt nekik. Delima szenátor kapcsán pedig felhívtuk a Fülöp-szigetek hatóságának figyelmét arra, mindenképpen fontos, hogy megfelelő bírósági eljáráshoz férhessen hozzá, valamint, hogy a itt, többek között a szenátusban történő szavazást gyakorolhassa. A missziónk talán legfontosabb eredménye az volt, hogy a dél-ázsiai állam és kormányfők megbeszélésére meghívást kapott az Európai Unió képviselője is, ugyanis az Európai Unió már kérte ezt a fajta lehetőséget, ugyanakkor nem kapott pozitív választ egészen addig, míg a DROA delegáció látogatására sor nem került. Mind a helyi, mind pedig a nemzetközi médiában megjelent ez a látogatás az újságokban és a televízióban egyaránt. Hogy most milyen munka vár ránk a jövőben, először is Delima szenátor helyzetét kell követnünk, illetve azt, hogy megfelelő bírósági tárgyaláshoz férhet-e majd hozzá az FTS tárgyalásokat is figyelnünk kell, illetve a GSP plusszal kapcsolatos további intézkedéseket. és a Fülöp-szigeteken működő testvérpártjaink tevékenységét is nyomon fogjuk követni. Köszönöm szépen, tulajdonképpen ennyit szerettem volna elmondani, és végezetül még azt tenném hozzá, hogy nagyon fontos és nagyon jelentős volt ez a látogatás, és mindenképpen fontosnak tartjuk, hogy egy következő látogatásra is sor kerüljön valamikor a következő év folyamán. Tehát mindenképpen indokolt az, hogy egy következő látogatással folytassuk majd a munkát. Köszönöm szépen, Szorája! Azt hallom itt az ázsiai delegációtól, hogy ez a meghívás az IPA ülésre szeptemberben tulajdonképpen két kolléga mehet, elég nehéz lesz megtalálnunk, hogy ki menjen, mert az elnök és az elnökét is nem tud menni, Nina Jill talán tud, tehát egy személy már megvan. Az imént azt mondtad, hogy a médiák is nyomon követték ezt az eseményt, azt szeretném megkérdezni, hogy milyen jellegűek voltak a visszajelzések. Ugyanis az állami csatornák ugye mindig visszaverik azt, amit az Európai Unió mond, vagy amikor állásfoglalást fogadtunk el például, elég negatívan nyilatkozott a sajtó. Ez most konstruktívabb volt? Fact-based. Azt hiszem, hogy tényeken alapult az ülés, meghallgattuk a véleményeket, megnéztem azt, hogy én mit mondtam, ők mit írtak, és az helyén való volt, úgyhogy semmiféle rossz dolgot nem tudok mondani a sajtóról, de azért vannak ott trollok is persze. És írtak ők is természetesen a közösségi médiumokban, a közösségi hálón. Mindent összevetve viszont jó volt az egész. Köszönöm, most pedig Kászon asszony kap szót. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! A Fülöp-szigeteki misszió résztvevőjeként azzal kezdem, hogy köszönetet mondok a DRA munkatársainak azért, hogy olyan jól előkészítették, és zökenőmentes lehetett az utazás. Szeretnék emellett a Fülöp-szigeteki házigazgatáinknak is köszönetet mondani, azért, hogy olyan kedvesen fogadták az uniós küldöttséget. Azzal kezdem, hogy tudomásul veszem azt, hogy lehet, hogy úgy tűnik, hogy offenzív az, ha az Európai Parlament képviselőiként a látogatásunkat azzal kezdjük, hogy az országnak olyan kérdéseket teszünk fel, hogy hogyan bánnak az emberi jogokkal. Duarte elnök és a Fülöp-szigeteki kormány sokat tett, erőfeszítéseket tettek azért, hogy a kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekményeket felszámolják, és a lakosság biztonságát is szolgálják. Legjobb tudomásom szerint próbáltam belehelyezkedni abba a helyzetbe, amelyet elénk tártak a Fülöp-szigeteki látogatásunk során. Meghallgattam a Fülöp-szigeteki kormány képviselőinek véleményét, és a civil szervezeteket is, továbbá az újságírókat, bloggereket és a médiumok képviselőit is. Megpróbáltam igazságos és objektív képet vázolni arról, hogy az emberi jogokat hogyan kezelik a Fülöp-szigeteken. Az elnök nemes erőfeszítései ellenére a szegénység elleni harcban. Én aggódva jöttem el a Fülöp-szigetekről, a kapcsolatban, hogy a célok elérésére milyen eszközöket használnak. Tudjuk, hogy több mint 7000 személyt öltek meg a kábítószerekkel kapcsolatos harcokban, főleg nagyon szegény környéken élők öltek meg rendőrök, és nem követte ezeket a gyilkosságokat semmiféle nyomozás. Ezért kell aggódnunk. Megtudtuk azt is, hogy a minimum korhatárt 15 évről 9 évre vitték a büntethetőség esetében. Ez aggasztó kell, hogy legyen a számunkra. A kormány most azon gondolkozik, hogy visszavezeti a halálbüntetést, úgy újra bevezeti a halálbüntetést. Aggódnunk kell. Én úgy gondolom, hogy a Fülöp-szigetek sajnos rossz irányba megy emberi jogi szempontból. Véleményem szerint mindannyiunknak oda kell figyelni a Fülöp-szigeteki helyzetre, és itt meg is kell beszélnünk a helyzetet. Meg kell nekem is beszélnem ezt a helyzetet a kollégáimmal a drában az elkövetkező időszakban. Ha el tudjuk fogadni azt, hogy a Fülöp-szigetek nem tesz eleget az emberi jogi kötelezettségeinek, és annak, hogy ténylegesen mit is kellene tennie, beszélnünk kell erről. Köszönöm szépen, Kászon asszony!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 hogy találkoztunk újságírókkal és bloggerekkel, és civil szervezetek képviselőivel. Nyilván ők is amiatt aggódnak, mint mi, ugyanazért attól tartanak, hogy eszkalálódik a helyzet az emberülések tekintetében, és amiatt is, hogy a büntetetőségi korhatárt 9 éves korra tolták le, vannak aggodalmak, éppen ezért van szükség a misszió faluapjára is. És még valami, tervben volt, hogy Frederica Mogherini is ellátogasson a Fülöp-szigetekre. Érdekes lenne meghallgatni, hogy az a ö, misszió milyen eredményt hozott. azok közül, akik jelen voltak és akikkel találkoztunk, mentegették az elnököt, és azt mondták, hogy nem mindent gondol úgy, vagy nem úgy gondolta. Emellett ő emlékeztetett arra is, az ő szavaival, hogy náci Németország három millió zsidót végzett ki, ez az ő megfogalmazásában, és az, amiket mond, elfogadhatatlan. Elnézést, most át kell mennem a libébe. Pontosítanék, náci Németország három millió zsidót végzett ki, de 6 millióról van szó. Igen, én tudom, csak ő 3 millióról beszélt. A mai napi renden az ENSZ emberi jogi szervezetének, Genfi képviseletének a képviselővel fogunk beszélni. Az emberi jogi tanácsnak a rendjén is szerepel a Fülöp-szigetek, és nekünk a kibővített elnökségben is foglalkoznunk majd kell ezzel. Az EKS megváltoztatta véleményét, mégiscsak szólni kívánnak, vagy nem? Nem. Tessék, nagyon röviden. Éppen egy GSP plusz misszió zajlik a Fülöp-szigeteken. Pozitív feltételeségi eszköz ez a Fülöp-szigetekkel, igen hatalmas eszköz a kezünkben. Most zajlik ez a misszió. És ezen belül a párbeszéd a Fülöp-szigetekkel, megpróbáljuk őket jó irányba terelni az emberi jogok tekintetében. Köszönöm. És most a nagykövetség képviselőire néznék. Kérnek-e szót? Igen. Eleni Déger úr bemutattam önt a nagykövetségről. Igen, köszönöm szépen. Annyit szeretnék elmondani, hogy Fülöp-szigetek tudomásul vette a júliusi DRA missziót, üdvözöltük a missziót, és hittük, hogy a DRA így lehetőséget kap arra, hogy a Fülöp-szigeteki kormány magas szintű képviselőivel megbeszélhessék a kérdéseket. Szorájá asszony említette azt is, hogy a szenátus elnökével találkoztak a jogalkotói testületünk két ágának egyikéről van szó. Úgy érezzük, hogy párbeszélt elindult. A kormányzat három ága biztosítja az átláthatóságot a társadalomban, és tiszteletben tartatja a jogbiztonságot. Ügyelünk az emberi jogok betartására is. A törvény tervezet csökkenti a büntethetőségi korhatárt 9 évre, és beszéltek a halálbüntetés újbóli bevezetéséről is. A biztos találkozott a szenátus elnökével, és úgy gondoljuk, hogy a magyarai hatóságok tudomásul vették az önök aggodalmait. Az említett javaslatok az illegális kábítószer elleni harc részét képezik, de ezek még csak törvénytervezet részben szerepelnek, és nem törvények, ezeket még el kell majd fogadtatni a kongresszussal. Említették az illegális kábítószerek elleni harcot és az emberöléseket, ezt nagyon sajnálatosnak tartjuk, de a drog képviselőit, magas szintű képviselőink ö, tájékoztatták arról, hogy szakpolitikát vezettünk be, említettek bizonyos számokat is. Elmondanám, hogy a 68 ezer eljárásból, amelyet illegális kábítószerekkel kapcsolatban bonyolítottunk le a hatóságok hivatalos számai alapján, azt mondjuk, hogy 3451 ember vesztette ö, életét 2016. július 1 és 2017. július között. Külügyminiszterünk is újra és újra elmondta, hogy minden egyes emberi élet elvesztése nagy kár, viszont van egy szakpolitikánk. A halálesetek viszont nem a szakpolitika miatt történtek, hanem a legitim rendőrségi műveletek miatt következtek be. Köszönöm szépen. Egyetértek azzal, amit az elején elmondott, hogy a Fülöp-szigeteki kormány sok nemzetközi fórumon kezdeményezte azt, hogy a különböző nemzetközi normákat előre vigyenek. Most említett viszont olyan kérdéseket is, amelyek egyelőre még csak jogalkotás alatt vannak. A kilenc év a büntethetőség esetében viszont az ellenkező irányba megy ellenébe megy annak, amit a kormányuk a múltban tett. E, most nem tudjuk tovább húzni ezt a vitát. Különböző parlamenti szakbizottságokban beszéltünk a helyzetről, továbbra is odafigyelünk a Fülöp-szigeteki helyzetre és az emberi jogok megsértésére is, és lehet, hogy esetleg a sürgőségi eljárásban járunk majd el, vagy valahogy máshogy. Köszönöm szépen. Akkor ezt a napirendi pontot Fülöp-szigetekkel kapcsolatban zárjuk. A következő napirendi pontunk Szorenszen nagykövettel eszmecsere az Európai Unió az Egyesült Nemzetek Szervezetéhez és más nemzetközi szervezetekhez rendelt Genfi képviseletében van itt nálunk, és ez egy zárt ülés keretében zajló eszmecsere lesz majd. Azért, mert ezt ő kérte így. So those who are not... Kérném azokat, akik nem jogosultak zárt ülésen részt venni, hagyják el a termet. Köszönöm. Okay